akik mindent megtettek azért, hogy segítsenek rajtunk. Köszönöm. And thank you for your words. Um, Köszönöm. A 29. október 29. ülésjegyzőkönyve elérhető, nem tudom ezzel kapcsolatban van-e van akinek megjegyzése. Parancsoljon képviselő úr. Dentin. Elnök asszony. Mint elnöke az Európai Parlament frakció, szocialista frakció nevében szeretném elmondani, és azt hiszem az egész ház nevében tehetem ezt, hogy Helmut Schmidt-et gyászoljuk, a Német Köztársaság volt kancellárját, egy nagyszerű államférfit, egy nagyszerű szociáldemokratát és nagyszerű európait. Az elnökséget arra szeretném kérni, hogy emlékezzünk meg Strasbourgban a következő plenárison személyiségéről, készüljünk fel erre az eseményre, kérem a megértésüket és kérem a támogatásukat ebben. And thank you. Köszönöm szépen az szavait is. Képviselőtársak, a október 29-i jegyzőkönyv elfogadásával kapcsolatban, mivel nem kaptam ellenbetést, most elfogadottnak tekintem azokat, felhasztott úr szó. Köszönöm. Elnök asszony, ügyrendi kérdésben kértem szót, ha megengedik. Tegnap a brit miniszterelnököt hallgattuk, a beszédét, a londoni Chatham House előtt beszédét, illetve Taskurnak is egy levelet. Változásokat kér Cameron úr, ezek nagyon fontos kérdések, ugyanakkor más problémákkal is meg kell birkóznunk az Európai Unióban, és mint tudják, azt kértük ebben a házban, hogy Cameron úr legyen jelen, meghívtuk őt, tehát, hogy fejtse ki álláspontját és igényeit e ház előtt. Ez az Európai Demokrácia Háza, az Európai Parlament, azt szeretném kérni öntől, hogy kérje föl elnökünket, kérdezze meg, hogy hol, hogy áll a meghívás ügye, mely meghívást Cameron úrnak elküldtünk. Elhívő őt a plenárisra. Thank you. Köszönjük. És az önkéréssel kapcsolatban majd megkérdezzük az elnök tudjuk, hogy elküldték a meghívást, nem tudjuk ez hogy áll. De Graaf úr ügyrendi kérdésben. Mevrouw de voorzitter. Elnök asszony. Szeretném elmondani a novemberi ülésen, hogy az első világháború végét ünnepeljük most. Egy rettenetes ö, történeti tragédia, amely nagyon sok Európai Uniós tagállamot érintett akkoriban. Sajnálatosnak tartom, egy pillanat. A tolmácsolás van egy kis gond, mondja az elnökasszony. Németül nem Angolul is mondhatom. Kérem. Pillanat. Most működik. Kérem, folytassa anyanyelvén, ha kívánja. Tehát, megismétlem, november 11-e az első világháború végének ünnepe, az a háború, amely rettenetes tragédia volt történelmünkben, több millió halálos áldozatot követelt. Nagyon sok Európai Uniós tagállam volt érintett ebben a háborúban, és sok tagállamban ez nemzeti ünnep is. Amikor is megemlékszünk a halottakról, több parlamenti képviselőnk nem tud jelen lenni most, mert hogy a megemlékezés ünnepségeken vesz részt most. Egyrészt sajnálatosnak tartom, hogy pont ma ülés azért a plenáris, jobb lett volna másik napot választani erre. Második kérdésem, hogy kérem, mi is ö, emlékezzünk meg egy perces néma csendre az első világháború áldozatról most. Thank you. Köszönjük, hogy felhívta a figyelmünket erre. Azt hiszem, hogy azzal, hogy végighallgattuk eh, kiváló szavait, már ezzel is eh, megfelelően kimutattuk érzéseinket, és természetesen az elnök úr kabinetjének eljutatjuk a szavait. Megengedik, akkor folytatnám a bejelentésekkel. A Lux eh, filmdíj három versenyfilmjének eh, a Mediterránea Mustang és az Urok című filmek eh, vetítése elkezdődött, november 20-ig lehet őket megtekinteni, eh, vagy online, vagy DVD-n keresztül, vagy a Yehudi Menuhin teremben, feliratozva minden uniós hivatalos nyelven, november 23 ig lehet leadni a szavazatokat. A Lux filmdíj egyik versenyfilmje a Mediterránea, az Európai Unió 8 egyszerre kerül vetítésre, Jonas Carpignano eh, a brüsszeli vetítésen fog részt venni. Következő bejelentésem. Igen, elnézést, bocsánat, Kosta asszony kért szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy utalt erre a rendkívül fontos eseményre illetve arra lehetőségre, hogy az európai képviselők, főleg az új képviselőkre gondolok, akik nem ismerik ezt a versenyt, tehát az lenne az elképzelés, hogy szavazni kell egy ilyen versenyben lévő filmre, három film van jelenleg versenyben, ezek közül a filmek közül néhányat már be is mutatták különböző fesztiválokon, váriban és máshol is, de most ezek a filmek nem csak a parlamentben láthatók, hanem néhány európai városban is. Ezek a, ezek a, film, ezek a filmek elmondható, hogy mind a három mers, vers, mestermű, nagyon jó minőségűek. Strasbourgban fogja majd Schulz úr átnyújtani a díjat a győztesnek, akit aki megnyeri a szavazást. Ezáltal is felhívjuk a figyelmet az ifjú filmkészítőkre. A Lux Prize versenyben az a ö, legfőbb eredmény, illetve az a legfőbb plusz, amit ezek a filmek kapnak, hogy mind a, az, az összes európai hivatalos nyelven feliratozzák ezeket. Elnök, köszönöm ezt a kiegészítő információt. Most pedig szeretném elmondani a bejelentéseket. Fernando Mauro Barandiera és Pablo Iglesias lemondtak az eljárási szabályzatnak megfelelően. Október 28-ától megüresedett a mandátumok,